bizottságot felcserélték. Ennek a vezető illetékes bizottsága az ECON, amely április 27-én nyújtja be a jelentését a, azért, hogy a június Európai Tanácsülés előtt el lehessen fogadni a plenárisan. Ennek az időrendje a következő. Vélemények cseréje 20, ne, február 22, módosítások benyújtása február 26 délben. A módosítások megvitatását március 16-án tartjuk, elfogadjuk ezt 17-én, az ECON április 27-én szavaz, a plenáris elé várhatóan a májusi ülésben, ülésen viszük. Az első megvitatandó napi pont a közötti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezése. Megadom a szót Bauer asszonynak. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Egy kis gondba vagyok, mert eh, a kollégák a különböző nyelvi verziókat eh, a legutolsót egy órával ezelőtt kapták meg, és eh, eléggé méltánytalan így tárgyalni a módosítókról, amikből van szép számmal, kb. 100 módosító javaslat jött ehhez a rövid jelentéshez. Úgyhogy amennyiben a kollégák hajlandók róla tárgyalni, én szívesen elmondom a mostani álláspontomat. Úgy gondolom, hogy nincs túl sok értelme részletekbe menni, tehát nem fogom az egyes módosítókat elemezni és tájékoztatni arról, hogy mit támogatok, mit nem Inkább azt mondanám, hogy három csoportra oszthatók a módosító indítványok. Van ugye egy csoport, amiről, amiben nem lehet kompromisszumot keresni, vagy-vagy lesz a, a megoldás. Van mindjárt az elején több olyan módosító, amelyik visszautalja, illetve elutasításra javasolja a, a jelentést. Aztán van, van ennek a csoportnak egy másik része az, amelyik azt mondja, hogy a, a, az egyéni vállalkozókat, a self-employed, self-employed driverokat, azokat ki kell zárni. Ugye megint, megint itt az a kérdés, hogy igen vagy nem, itt sajnos, sajnos tovább menni a kompromisszumba, mint amit már egyszer javasoltam, hogy azok az országok, és én ezt egy, egy nagyon tisztességes, korrekt és elfogadható kompromisszumnak tartom, hogy azok az országok, akik, akik a, a, az irányelv hatája alá akarják vonni a magánfuvarozókat, tegyék meg de európai szintről ezt a, ezt a megoldást ne kényszerítsük rá a tagállamokra, mert nincs rá példa, hogy a magánvállalkozók munkaidejét szabályozná az Európai Parlament, és én nagyon rossz példának tartanám, hogyha itt vezetnénk be pontosan ezt a, ezt a szabályozást. Van egy másik része a, a javaslatoknak, amik föltehetően tévedésből kerültek papírra és beadásra. Többen például azt javasolják, hogy, a, hogy térjünk vissza a 85 ös irányelvre, mint hivatkozási alapra, kollégáknak, akik ezt javasolták, vagy ilyen, ilyen javaslatokat tettek különböző, különböző helyeken a 32-es módosító például. Egyszerűen lehetetlen, mert a 3085-ös már nincs hatályban. Annak a helyébe lépett az 561-es. Tehát visszahozni a 3085-öst, mint hivatkozási alapot, ez egyszerűen tévedés. És arra kérem a kollégákat, hogy akik ezt tették, azok vonják vissza a javaslatukat, mert hibás, tévesek ezek a javaslatok. Aztán van egy sor olyan javaslat, ahol nyilvánvalóan lehet és kell is kompromisszumokat keresni, és én meg fogok próbálni az esetek maximumában, ahol lehet kompromisszumokat keresni. Van olyan javaslat, ami, ami, ami ö, ö, csak technikai, technikai jellegű és más wordinget javasol, van, van olyan javaslat, amit nyilvánvalóan figyelembe lehet venni, és én meg, meg, megígérem a kollégáknak, hogy megpróbálok mindenütt, ahol, ahol kompromisszumokat lehet találni, kompromisszumot keresni. Van egy külön csoport, és erről külön szeretnék szólni a 104-estől fölmenőleg, ez egy új, új rendelkezés csoportot vezetne be a büntetésekre, a monitorozásra vonatkozólag. Ezek többnyire, többnyire átvett rendelkezések, vagy nagyon hasonló rendelkezések, mint amilyenek már más irányelvekben vannak. Tehát a, elsősorban az 561-esből vettek át a kollégák ilyen javaslatokat, már meglévő irányelvekből, és a, a 1071-esre hivatkozva vettek át néhány, néhány szigorítást. Őszintén szólva én nagyon szívesen hallanám erről a bizottság véleményét, mert ebben a pillanatban csak az érzéseimet tudom ezzel kapcsolatban megfogalmazni, azok pedig azok, hogy ugyan, ugyan rendszerbe foglalhatóak ezek a javaslatok, akceptálhatók is bizonyos körülmények közt, de úgy érzem, hogy ezzel a, ezzel a törvényjavaslattal, ezzel az irányelv javaslattal kapcsolatban egy kicsikét aránytalanok, egy kicsikét messze mennek. Ha megnézzük azt, hogy mi a, mi a javaslat lényege, és ehhez rendelt monitorozást és, és büntetéseket, amit a, amit a kollégák javasolnak, Ismételt, ismétlem, nem, nincsenek vele szembe e, e, e, szakmai vagy elméleti kifogások, inkább egy olyan érzésem van, hogy egy kicsikét e, aránytalanul erősek, és, és e, egy picikét túlszabályoznak. De amennyiben, amennyiben a, a kollégák is egyet, egyetértenek azzal, hogy ezt, ez arányos, és benne kellene, hogy legyen. Amennyiben a bizottság is egyetért ezzel, hogy ez logikájában nem bontja meg a, a, az irányelv rendelkezéseit, úgy nyilvánvalóan ezeket is, ezeket is figyelembe fog kelleni venni a, a végső szavazáskor. Ezek után még egy ügyrendi kérdést szeretnék, szeretnék fölvetni, az pedig a következő. A titkárságot arra kértem, tekintettel arra, hogy a végső szavazást, a végső szavazást május, a májusi második plénumra tettük át. Azt szeretném, hogyha egy kicsikét eltolnánk a, vagy ehhez igazítanánk a következő, következő menetrendjét is a, a, a javaslat további tárgyalásának, mert a kompromisszumokra gyakorlatilag alig egy hetünk maradna. A kompromisszumok keresésére alig egy hetünk. Március 4-én kellene róla beszélnünk miközben, miközben majd két hónap múlva lesz a, a végső szavazás. Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy a kompromisszumokról március 16-án tárgyaljunk, és még bőven lesz időnk, hogyha a bizottságban április 27-én fogunk szavazni. Bőven marad idő még a, a végső fordításra a május második plénum előtt. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna bevezetésnek elmondani. Thank you. I've got one speaker. Köszönöm szépen. Clark úr kért fel szót. Uh, thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Tudjuk és tisztában vagyunk azzal, hogy az önfoglalkoztató fuvarozóknak meg kell felelni a már lét, már folyamatban lévő rendelkezéseknek. Arról van szó, hogy mit tesz a vezető saját idejében, tekintve, hogy önálló foglalkoztatott. Nyilván beosztja a saját időrendjét a következő hétre, új ügyfeleket keres, kitölti az munkalapjait, és intézkedik a saját ügyviteléről. Ahogy mi is teszünk, hazamegyünk, és otthon is dolgozunk, az igazi otthonunkban, minket kifigyel meg ilyenkor. Ez teljesen lehetetlen. Egész egyszerűen nem lehet megfigyelni az ön, önfoglalkoztató ö, sofőröket, hogy öt, otthon mit tesznek, hogyan tartják ö, ö, üzletüket rendben, azért, hogy állásban maradhassanak, és mindenki egyetért nyilván azzal, hogy szeretnénk, hogyha ezek az emberek továbbra is dolgozhatnának. Nem akarom hogy a, nem akarjuk, hogy a, a jóléti állam terhei legyenek. Szerintem az fontos lenne, hogy fontos, hogy vannak egyedi vállalkozó fuvarozóink, akik a saját ügyéket saját idegben intézik. Örülök, hogy az előadó egyetért el ezzetért, hogyha jól értettem. Ezért azt javaslom a bizottságnak, hogy hajítsuk ki ezt a, javasl- ezt a jelentést, és térjünk vissza a régebbiekhez. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Bauer asszony. Azzal kezdem, hogy ami a kezdeményezését, illetve javaslatát illeti, hogy több időt szálljunk arra, hogy tanulmányozzuk ezt a kérdést. A magam parlamenti párt nevében ez jó ötletnek tűnik, hogy március 16 ig eh, halasszuk el, és eh, április 25-én szavazzunk. Mert úgy gondolom, hogy valóban szükséges egy párbeszéd, közelíteni az álláspontokat, és ehhez idő kell, hogy megbeszéljék az előadók, az árnyék előadók, jelentéstevők ezt az anyagot, tehát e felől nincsen probléma, és korrektek nőnik. Úgy szintén megfelelőnek tűnik az, hogy ne kezdjük el áttekinteni a különböző módosítókat, mert átnéztük ezeket. Tudja, a hideg háborúban, amikor annyig addig beszéltek a kérdésekről, hogy amikor az oroszok meg az amerikaiak találkoztak, azt csak annyit mondtak, hogy első módosító, első téma, kettes téma, csak így beszéltek, nem is kellett megemlíteni magát a témát, mert fejből tudták, hogy miről van szó, mit akarnak ezek a különböző rövidítések. Én új dolgokat szeretnék felvetni még pedig. Az utóbbi vitákban, a bizottságnál is, aki, azok, akik azt gondolják, hogy a magánvállalkozóknak van helyük itt az irányelben, azokkal szemben azt mondták a többiek, hogy nagyon nehéz az ellenőrzés, és hogy, mint ahogy Grát úr is említette, olyan munkaidőket, munkaórákat is beleszámítanak, amelyek kívül esnek az irányelv hatáján kívül. A, az irányelvnek a lényege ugyanis az, hogy ne legyenek túlfáradtak, és ne okozzanak balesetet a közötti fuvarozók. Nos, nagyon sokan azt gondoljuk, hogy szeretnénk pontosítani, hogy miről beszélünk csak és kizárólag a vezetési órákról van a szóval fizikai eh, rakodás, és, illetve lerakodási időkről van szó. Tehát azok a munkamiveletek, amelyek fáradtságot eh, jelentenek, ami kockázattal jár azok számára, akik közlekednek a közutakon. A magánfuvarozók, az a tény, hogy a magánfúrazók ott vannak az irányelben, az óriási nagy bürokratikus terhet ró ezen e, dolgozók számára. Én úgy gondolom, hogy a tagráfnak az keresztüli ellenőrzés az elégséges, talán érdemes lenne egy ilyen általán ellenőrzést végezni, mondjuk hetente, de úgy gondolom, hogy úgy kellene őket ellenőrizni, úgy venni őket, mint az alkalmazottak, vagy itt az álmagánvállalkozók. Ugyanezek a problémák. Ugyanolyan nehéz őket ellenőrizni. És emiatt úgy gondolom, hogy ezt érdemes lenne így tekinteni. A lényeg az, hogy harcoljunk a fáradtság ellen, a kockázatok ellen, amelyek a fáradtságból erednek, hogy javítsunk a munkakörülményeken, és ott, amikor mindenki ugyanazokat a szabályokat alkalmazza a különböző tagállamokban a különböző vállalkozások, hogy ne legyen hamis a versenyhelyzet a különböző tagállamok között. A, ami a második módosító indítványok csoportját illeti, valóban egy lehetőség az lenne, hogy hagyjuk meg a tagállamoknak a lehetőséget, hogy oldja meg ezt a problémát, mindenki a maga módján oldja meg, hogy a saját tagállam területén milyen módon kezeli a magánvállalkozókat, hogy bevonja őket, beleérti őket, vagy sem. De ön említette, hogy ez csak a problémának az egyik részét oldaná meg. De az igazság az, hogy a magánfuvarozók is nem csak egy ország területén végzik a munkájukat, határokon átnyúló tevékenységről van szó, és ezért ez egy európai probléma. Hogyha egy spanyol fuvarozó fáradtan vezet Franciaország területén, ott jelent kockázatot a közlekedése, és egyértelmű, hogy ugyanazoknak a szabályoknak kell eleget tennie, mint a francia fuvarozók. Ezért nagyon fontos, hogy szükséges, hogy nagyon fontos, hogy ez a szükséges koordináció legyen a különböző tagállamok között. Ebben az esetben viszont a minden egyes rendőrnek tudnia kellene, hogy eh, milyennek a törvények Magyarországon, Csehországban, Lengyelországban, Franciaországban és további 27 országban, 26 országban. Végül is a probléma ugyanaz mindenki ugyanazt a szabályt alkalmazza, vagy úgy gondoljuk, hogy nem szükség központilag ezt szabályozni, és mindenki alkalmazza a saját szabályait. Ezért Bauer asszony különböző munkákat kell elvégezni. Először is megvitatni mindazt, amit meg lehet vitatni, de akkor, amikor az alapkérdésben egyességre jutunk, hogy bevonjuk a magánfuvarozókat ebbe az irányelbe, vagy sem? Elnök asszony, minden fajta észszerű kompromisszumra hajlandóak vagyunk, csak amennyiben elfogadjuk az alap kérdést. Tehát először is meg kellene határozni, hogy kiket érinti a, ma, ez az irányelv, hogy ne lehessen visszaélni a magánfuvarozó státusszal, meghatározni, hogy kik a magánvállalkozók, magánfuvarozók, és kik nem magánfuvarozók, annak érdekében, hogy sikeres legyen ez az irányelv. Elnök asszony, az a zárom szavaimat, hogy megtartjuk a kezdeti álláspontunkat, és hogyha nem tudjuk közös megállapodásra jutni, akkor egy hosszú vitának nézünk elébe Bauer asszonynal. Remélhetőleg megtaláljuk a megfelelő kompromisszumot, az A vagy a V eh, változatok esetén reméljük meg tudjuk adni a megfelelő eh, eszközt az európai jogalkotásnak. Köszönöm. Csakaszari. Csakaszari asszony következik, köszönöm. Jó, arvosa puheenjohtaja. Tämän direktiivin ideahan on liikenneturvallisuuden parantaminen. Az irányelvnek az a lényege, hogy fe, fokozzuk a közötti biztonságot. A közötti biztonság pedig vezetési időről és pihenési idős szabályozásáról szól, ami mindenkire vonatkozik, és ezeket a szabályokat érvényesíteni kell. Az érvényesítés a tagállamok feladata, ezért nem lenne igazán elegáns, hogyha nem lenne egy határokon átnyúló adatbázisunk arról, hogy amelynek révén ellenőrizni tudjuk a végrehajtást. Kaferáti úr azt mondta, hogy a sofőrök miként, hogy 24 óra több, orá, több országon is áthajthatnak, így különböző joghatóság alá kerülnek. A, az irányelv összekapcsolatban azt hallottuk, hogy a rakodás-kirakodás fontos részét képezi a problémának, amennyiben jelentős terhet jelent a sofőrnek, és kihat a vezetés képességére. Szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy Mit tehetünk annak érdekében, hogy ellenőrizzük a berakodás-kirakodás idejét az irányelv összefüggésében? Hiszek abban, hogy ezek a részletek jelentős figyelmet igényelnek. Bármely irányelvnek az a célja, hogy problémákat oldjunk meg, és független attól, hogy az egyéni vállalkozók az irányelv hatája alá kerülnek, hogyan oldjuk meg azokat a problémákat, amelyek itt a vita során előkerülnek? Ez a kérdés állít előttünk. És az egyik probléma az úgynevezett a kényszervállalkozó problémája. Ez nem probléma minden tagállamban, az én, országomban, Finországban sem probléma, de tudjuk hogy a kényszervállalkozás, kényszervállalkozó sofőrök problémája jelentős Közép-Európában. Ez az irányelvnek tehát lehetővé kell tenni a kritériumok meghatározását, hogy csak a valós egyéni vállalkozók kerüljenek ilyen értelemben ebbe a kategóriába. Például tehát egy egyéni vállalkozó dolgozó eh, ne kelljen szerződésileg vagy, vagy pénzügyileg függnie egy másik féltől. Egy egyéni vállalkozó sofőr legyen tulajdonosi viszonyban saját járművét illetően. Így lehetne felszámolni ezt a eh, kényszervállalkozói problémát. Egy ilyen megközelítés segítene nekünk abban, hogy olyan irányelvet fogalmazzunk meg, amely megoldja a problémát. Köszönöm. Thank you, eh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék megköszönni Bauer asszonynak a munkát, és azt hiszem, hogy kemény feladat, kemény dió ez az egész, de azt hiszem, hogy kompromisszumot sikerül elérni nem érdemes most mindegyik ponton átmenni, újra elővenni olyanokról, amiket már megtartottunk. De a különböző módosítók, amelyek a kényszervállalkozókkal foglalkoznak, azt kell, hogy jelentse, hogy megszigorítsuk a kritériumokat, és mint hallottunk, vannak olyan tagállamok, ahol vannak problémák, vannak, ahol nincsenek e, ha szankciókra van szükség a e, nyomonkövetésre, akkor e, legyen az. De egy kérdés, amelyel néhány módosító foglalkozott, ez pedig a kevesebb, mint három és fél tonnás járművekkel kapcsolatos módosítások. És a jelentéstevő azt javasolta, hogy egy hatásvizsgálatot kellene elvégezni ezzel kapcsolatban, és talán ezt a bizottságtól meg is lehetne kérdezni. Sárkasz úr aztán beszélt a, a menetíró készülékről is, a tahográfról is, és talán itt is lehetne kompromisszumot keresni. Az, hogy a tagállamok mondhassák ki a végső szót, az azt hiszem, hogy nem lehetne ezek után ezt nyomon követni, hiszen állandóan átlépik a határokat a fuvarozók. Két végső megjegyzésem lenne. Az egyik az, hogy ugyanazon vagy különböző szabályok vannak nagyon fontos, hogy ugyanolyan szabályok legyenek a vezetési és a pihenőidőt illetően. Végül pedig egy megjegyzés, e, például a 89-es módosítóval kapcsolatos, amely arról szól, hogy a négyes cikkben e, és a 382-vel e, a a munkaidőt illetően, ugye itt három óráról is van szó e, hetente vagy e, e, többről, nem tudom, hogy miről is van szó. Az emberek azt mondják, hogy ha eldöntjük, hogy milyen, mennyi legyen az az idő, akkor attól kezdve ennyinek kell lennie mindegy, hogy egy vagy három, vagy hány órában egyezünk meg. Én ezt egy elég furcsa módosításnak találom, mert vagy a fáradtságot vesszük figyelembe, és akkor nyilvánvalóan figyelembe kell venni az időt is, és nem tudom, hogy hogy lehetne olyan módosításokat benyújtani, amelyeknek semmi következménye nincsen a tényleges időt illetően. Köszönöm, mondja az elnök, Deli asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony bocsássa meg, e, hogy Emily Turinen kolléganőm, aki felelőse ennek az anyagnak, nem tudott e, eljönni a zöldek nevében, és ezért angolul most a e, mi módosítósokat magyarázom meg. A bizottság javaslatát visszautasítjuk, ha csak a tanács és a parlament nem talál világos kompromisszumot, 2002-ben ...2009. március 23-át eh, jelölték meg, amikorra szabályozni kell ezt a kérdést. De egyelőre csak két tagállam vezette be ezt. Tehát nem lehet újra beszélni az önálló vállalkozó fuvarozóknak a kérdéséről, Ne felejtsük el, hogy a 2009 májusi plenáris óta milyen változások történtek. Ez szomorú helyzet, hogyha a szabályoknak nem engedelmeskedünk. Itt nem csak a parlament és a bizottság kapcsolatáról van szó, hanem sokkal többről, hiszen ennek az ágazatnak rengeteg problémája van, akár szociális dömpingről is van szó. Ezen kívül Egyre több önálló vállalkozó, fuvarozóval találkozunk. Ezért a tisztességes munka eh, körülmények biztosítására mi benyújtottunk módosításokat. Lehet, hogy nem kapunk többséget, de de hogyha nem érünk el többséget, akkor megnézzük, hogy kompromisszumot tudunk-e elérni. Uh, thank you. Uh, Mr. Kessler, please. Köszönöm szépen, Kessler úr következik. Danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte auf einige der Punkte meiner Vorrede eingehen. Ähm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd utaljak vissza az előző felszólalókra. Először is egyetértek azzal, hogy több időre van szükségünk a megfelelő tárgyalásokhoz. Nem értem azt az érvet, hogy hogyan tudhatná a rendőrség, hogy milyen országban milyen szabály érvényes az egyes vezetőkre. A rendőrségnek nem kell tudniuk, ismerniük a jogszabályokat, hanem az, hogyha, ez, hogyha ez az év, akkor fel kell adni az egész Európai Unió gondolatát. Egyetértek a vitával, amely a kényszervállalkozókra vonatkozott. Vannak kényszervállalkozók, akik akik vagy maguk választották ezt a foglalkoztatási módot, vagy erre kényszerültek. Ragaszkodunk el ahhoz, hogy legyen egy kitétel az önfoglalkoztató, egyéni vállalkozó sofőrökre, és hogyha bármiféle változtatást eszközölünk az új jogszabályban, akkor az segíthet a kényszervállalkozók helyzetén is. Regner asszony következik. Heute in der Nacht äh, gab es auf der Wiener Außenringautobahn einen Unfall, in dem ein Bus und zwei LKWs verwickelt. Az elmúlt éjszaka egy busz és két teherautó ütközött össze a külső, külső Bécsi gyűrűn, hat ember meghalt, és a Bécsi rendőrség szerint az balesetet valószínűleg az okozta, hogy az egyik sofőr valószínűleg pillanatnyira el, egy pillanatra elaludt. Hatan meghaltak, 36-an megsérültek, 37-en megsérültek. Szerintem ez egy rettenetesen szomorú példa, és megmutatja ez számunkra, hogy az egészség és a biztonság milyen fontos, és minden sofőr esetében, az egyéni vállalkozók esetében is alkalmazni kell az irányelvet. A 2002-es 15-ös irányelv már csak egy éve, még csak egy éve van hatályban, tehát nincs elég adatunk arra, hogy bebizonyítsuk azt, hogy milyen egészségügyi, biztonsági következményei vannak ennek az utak, utakon közlekedőkre. A hatástanulmányi bizottsági tanulmányt kell elkészíteni annak érdekében, hogy a megfelelő utókövetkező intézkedéseket megtervezhessük. De szerintem ne, nem Nincs itt el, nem jött el az ideje, hogy szóba hozzuk a egyéni vállalkozókat. A bizottság véleményét kérem, mondja az elnök. Köszönöm, köszönöm, mondja a bizottság képviselője. Fogalmazunk egyértelműen a közúti biztonság és a munkahelyi biztonság alapvető feladata ennek a szakbizottságnak minden jogszabályban, amit megalkot. De mi most nem erről beszélünk, hanem a arról beszélünk, hogy hogyan lehet elkerülni azt, hogy a foglalkoztatott munkavállalókat kiszipolyozza ki, ki, a munkaadó. Elmagyaráztam már a bizottság álláspontját ebben a kérdésben, nem is egyszer, és ahogy Szerkász úr is mondta, több érvet ütköztettünk, nincs értelme ezeket újra elismételni. Most a módosításokra koncentrálunk, és hogyha igen, akkor hadd, válasz, hadd válaszoljak néhány kérdésre, amelyet a bizottságnak föltettek először is. Ahogy már a korábbi ülésen mondtam, a bizottság támogatja Bauer asszony módosításait, és az a véleményünk, hogy az ő módosításai nagyon hasznosan tisztázzák azt a szöveget, amely még mindig további értelmezési vitáknak a teret a tagállamok között. Ezért Bauer asszony eh, módosításait mind támogatja a bizottság másfelől, ez is egyértelmű. Nem tudunk támogatni olyan módosításokat, amelyek szerintünk aránytalan adminisztratív terhet ró eh, és költségvetési terhet eh, ró a vállalkozókra és a tagállamokra. ezzel egyidőleg nem ad elegendő megfelelő eszközt az ellenőrzéshez, amennyiben a valós egyéni vállalkozók vajon a irányelv hatás alá tartoznak, vagy sem. Támogatjuk a módosításokat, bár elismerjük, amit Hughes és Hadavi képviselők mondtak a TRAN szakbizottságban, akik kompromisszumot kerestek arra, hogy mit, eh, mi vonatkozik az e- egyéni vállalkozókra, és milyen általány összeg eh, vonatkozik azokra a munkaórákra, amely, amelyet eh, ők tesznek le az asztalra az e- teljes munkaidő direktívában. Ez a módosításnak az a célja, elnézést, ez nem oldja meg az ellenőrzés, az érvényesítési problémát, mert egyelőre csak az az eszközünk van az érvényesítésre, hogy extra munkaidőt e, erőtetünk rá a dolgozókra a tahográf révén, ezért az alkalmazott e, sofőröknek aktivál, ak, akkor kell aktiválni a tahográfot, amikor vezetnek, és nem akkor, amikor rakodnak. Az egyéni vállalkozóknak ez nem áll érdekükben. És hogyha nem hozunk létre új, de nagyon terhes ellenőrzési rendszert euró, európai szinten, akkor nem leszünk képesek ellenőrzni a nem vezetési jellegű munkát az egyéni vállalkozók e-, esetében. Ezért azok a módosítások, amelyek, amelyek befoglalják, vagy változtatásokkal befoglalják ezeket az ellenőrzéseket, ezeket a bizottság nem támogatja. Másfelől Számos módosítás van, amelyet a bizottság támogat, minden politikai frakció részéről. A 22, 23, 28, 29, 31-es, 33-tól 36-ig, 38-as, 40, 42, 54, 56 és a 97-es. Ezek olyan módosítások, amelyek a világosságot célozzák meg, és javítják a szabályok végrehajtását. Ezek között van egy, amely a 3,5 tonnás küszöbbel foglalkozik. Ez egy érdekes javaslat, de már mondtam, hogy szerintem ezt általánosan kéne értelmezni. A közúti, az európai közúti jogszabályokban Számos jogszabály van mindenféle szintű, amelyek mind vonatkoznak a 3,5 tonnánál nehezebb járművekre. Ez az általános szabály. Felette érebiztosítás alatta nem alatta nem vonatkozik rá, a 3,5 tonnás határ alatt e, csak köze, kö, következetes módon tudjuk ezt végrehajtani. Azok, akik a tanulmányokat készítik, mindenféle hatástanulmányokat készítenek. Hogyha azt találják, hogy van eset arra, amelyben bővíteni lehet a jelenlegi közúti jogszabályok hatáskörét a 3,5 tonnánál kis, kisebb súlyú járművekre, akkor megteszük majd ezt a javaslatot. Mondanék még pár szót a 35-36-os módosításról, amelyet Jakon Szája asszony nyújtott be. Érdekes módosítások, és ezeket majd alaposabban megvizsgáljuk. A 35-ös azt javasolja, hogy az, ön, hogy az egyéni vállalkozók saját maguk felelnek a munkaóráikért. Ezt jobban meg kell vizsgálnunk. És a 36-os pedig olyasmiről szól, amit már véleményeztem, annak a lehetőségéről, hogy automatikusan nyilvántartsák a munkát, azt a munkát, amely nem vezetést jelent, rakodással vagy lerakodással zajlik. Tudjuk már, hogy van egy jogi kötelezettség ezen tevékenységek nyilvántartására, mégis az egyéni vállal, egyéni sofőrön múlik az, hogy megnyomja a gombot. És itt, itt az a lényeg, hogy azt érjük el, hogy a tagállamok olyan jogszabályt vezet be, vezetnek be, amely már működik, azt érvényesítik, és a rakodási idők nyilvántartása megoldana a, a, pontos, a nyilvántartási kérdések pontosságának problémáját, de azt is észrevettem, hogy a rakodás olyasmi, amely az egyes szállítmányokon, szállítmányokon is múlik, és nem a, a sofőrön legyen ő foglalkoztatott vagy, vagy egyéni vállalkozó. Ezzel visszatérünk egy nagyon komplikált problémára, végrehajtási problémára, és vannak korlátai annak, hogy az európai jogszabályok mit tudnak elérni, mit tudnak szabályozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mielőtt Bauer asszonyt megkérem, hogy foglalja össze ezt a vitét, elmondanám, hogy az ütemtervet megvizsgálta a titkárság, és lehetséges, hogy március 16-án megvizsgáljuk a kompromisszumokat, és aztán március 28-án szavazzunk róla, hogyha egyet értenek vele. Hogyha vannak problémák, akkor majd újra foglalkozunk ezzel, de akkor most Bauer asszony talán foglalja össze ezt a vitát. Köszönöm szépen, e, és természetesen köszönöm minden kollégának, aki e, igyekezett jobbítani, vagy más irányba terelni a jelentést, a munkáját, hogy foglalkozott egyáltalán a témával. Nagyon nagyra becsülöm valóban az igyekezetet, hogy nagyon sok kolléga bekapcsolódott ebbe a munkába. Néhány, néhány hozzászólásra szeretnék kitérni. Szerkasz úr, mondta, hogy el kell dönteni először az alapvető kérdést, utána mindenben meg tudunk egyezni. nagyon boldog lennék, hogyha ezt meg lehetne tenni, de hát ez az utolsó pillanatban fog sajnos kiderülni, mert eh, előre nem lehet, nem lehet eh, eh, előre látni a szavazás eredményét. Ennek valóban én is örülnék, de hát sajnos ez nem megy, és ezt minnyáján tudjuk. Fölmerült itt még egy kérdés, amit én nem említettem, a három és fél tonna alatti, alatti járművekre vonatkozóan. Fölmerült egy, kér, egy igény ebben a bizottságban is, meg a közlekedési bizottságban is, hogy, hogy nézzük meg ezt a témát, mert a közlekedés struktúrája az utóbbi években meglehetősen nagyot változott ezért próbáltuk megfogalmazni azt, és amint látták, a saját módosító indítványomat is módosítottam, mert láttam, hogy félreértésre ad okot. Tehát nem azt jelenti, hogy a személyautó nagyságú járműveket is el kellene látni tachográffal. Igen, tudatában vagyunk természetesen annak, hogy, hogy minden nemzetközi egyezmény, tehát azok is, amik az Európai Unión túlmutatnak, azok is a három és fél tonnára, tonnás járművekre vonatkoznak, illetve az afölötti járművekre vonatkoznak, de talán ennek következtében, hogy változott a közlekedés struktúrája, hogy a közlekedési bizottságban is nálunk is fölmerült az az igény, hogy nézzük meg talán azt, hogy nem javítható a közlekedés biztonsága azzal, hogyha egy kicsit alá megyünk a három és fél tonnának az adott pillanatban nem kérünk semmi mást, igaz, hogy, hogy ez ellen a javaslat ellen is jött egy sor ellenjavaslat, meg kell, hogy mondjam, a bizonyos érdekszervezetektől, de talán érdekes lenne a bizottság szintjén legalább megnézni, hogy, hogy vajon kik is azok, akik a közlekedési baleseteket okozzák, és mi az oka. Én ezt, én ezt csak támogatni tudom, mert valóban az egyes példákra hivatkozva talán, talán nem biztos, hogy jó döntéseket hozunk. Minden, minden megrendülésem ellenére, ami, ami a Bécsi gyűrűn történt az elmúlt éjszaka, nem lehet egyes esetekből menő következtetést levonni. A múltkor beszélgettünk arról, hogy a fáradtságnak sok oka lehet. A, a fáradtság maga a, a, a teherfuvarozók fáradtsága, tehát a, a vezetők fáradtsága a baleseteknek a hat ezrelékét okozzák. És még akkor se tudjuk, hogy mi okozta a fáradtságot. Hogy, hogy vajon éppen vállófélben van, éppen rosszul aludt, vagy éppen összeveszett a, a kollégájával, vagy a főnökével. Mi okozza a fáradtságot? Vagy éppen rossz a napszak, vagy rossz, rosszak a látási viszonyok azok, akik a havazásba sokat vezetnek, tudják, hogy mennyire gyorsan elfárad az ember szeme, hogyha a havazásban vezet. Tehát nem tudjuk, igazából nincsenek jó adataink, mi okozza a fáradtságot, és milyen százaléka, milyen része azoknak, akik, akik baleset részesei magánfuvarozók. Tehát itt valóban, valóban szükség lenne, szükség lenne további, további ö, ismeretekre, de én megint csak azt tudom mondani, hogy, hogy ö, bizonyos alibista szempontokat előtérbe helyezni, hogy ellenőrizzünk mindenkit és mindent, és akkor most már minden rendben lesz, ez azért egy kicsikét eltúlzott, eltúlzott, eltúlzott elképzelés. Ö, ami a kényszervállalkozókat illeti, nem szeretnék visszatérni. Mi már beszéltünk arról, itt sokat beszéltünk arról, hogy ez nem, nem szektorspecifikus probléma, és itt is a bizottságot arra kérjük, hát, hogy nézzen utána, nézzen utána, keresse meg a jó gyakorlatokat, mert ez valóban, valóban nagyon ronthatja, valóban szociális dömpinget okozhat, ronthatja a, a, a tiszta verseny föltételeit a munkaerőpiacon, de egyáltalán a, a gazdasági szférában is, hogyha, hogyha elharapózna ez a jelenség, ez valóban rengeteg kárt okozna, de nem szektorspecifikus, ezért érdemes utána nézni, hogy mit lehet ellene tenni, és mennyire elterjedt ez a jelenség. Azt hiszem, hogy ez is, ez is elég, eléggé világosan megfogalmazódott a, a viták során. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna mondani. Még vártam, hogy a bizottság eh, eh, eh, elmondja a véleményét arról az utolsó részről is, amit, amit én kérdeztem a 104-es amendmenttől fölfelé, amelyik átveszi az 561-eset, de hát nem sorolta föl azok közt, amiket támogat, úgyhogy ebből arra következtetek, hogy a bizottság is aránytalannak tartja ezeket az intézkedéseket. Köszönöm szépen! Uh, Köszönöm szépen, Bauer asszony. Mint mondtam, már március 16-án beszéljük meg a e, módosítókat, a kompromisszumokat, és aztán 20, március 28-án szavazunk róla, és aztán a májusi második e, plenárison e, szavazunk róla. Howard kolléga sajnos késik, ezért azt javaslom, hogy Kaferáti úrnak a jelentésével foglalkozunk most pedig, és pedig a e, gazdaság élénkítés szempontjából az államháztartás fenntarthatóságáról. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy a kollégák tudják, bármilyen gazdaság számára, bármelyik pillanatban abszolút kimagasló fontosságú az, hogy tudja pontosan, hogy mit kell tenni azért, hogy fenntartható legyen a gazdasága, rövid és hosszú távon egyaránt. Ugyanakkor, amikor egy mély időszakban kell mindezt megtenni, mint a jelenlegi időszak, mindez sokkal kényesebbé válik. Emiatt oda kell figyelni bizonyos kérdésekre. Röviden össze szeretném foglalni, hogy mik azok, amelyekre rá kell mutatni, és a gazdasági szakbizottságnak tovább nyújtani. Először is nem szabad figyelembe venni, hogy mennyi az az idő, ami szükséges ahhoz, hogy stabil pályára állítsák a gazdaságot. Ez nem szabad figyelembe venni konkrét esetekben potrebbe essere teoricamente prospettata di tagli mert egy ilyen lehet esetőségben a köz befektetések a közköltségeknek a drasztikus csökkentése mindenképpen befolyásolja a stabil, stabil gazdaság működését, és mindenképpen befolyásolja a jövőben majd a gazdaság felélenkülését ugyanakkor figyelembe kell venni a társadalmi kihatásait az ilyen jellegű költségcsökkentésnek, és mindenképpen oda kell figyelni különböző stratégiákra, mint például a 2020-as, 2020-as stratégia. Hozzáteszem, hogy mindenképpen oda kell figyelni az újra elosztó mechanizmusokra, az adóügyi kérdésekre, gondolok annak érdekében, hogy ne érintsék ezek hátrányosan a családok vásárlási erejét. Ugyanis ez befolyásolhatja negatív módon a gazdasági élénkítésnek az egyik tényezőjére. egy olyan strukturális élinkítési programra kell számolni, amely különösen a fiatalokat és a nőket fogja érinteni, és ezért a stabilizáció során különös módon oda kell figyelni ezekre a társadalmi és gazdaságpolitikai elemekre. Úgy gondolom, hogy fölösleges rámutatni, mégis megteszem, egyértelmű, hogy a stabilitás a foglalkoztatás szintjétől függ nagy mértékben, és ezzel kapcsolatosan nagyon sok akciót kell végrehajtani annak érdekében, hogy elindítsuk, elindítsuk Európában a növekedést, úgy, hogy az egy, minden egyes országban megtesszük ezt. Olyan politikákat kell tehát támogatni, amelyek növelik a foglalkoztatottságot, amelyek lehetővé teszik, hogy azok a külföldiek, akik eljönnek Európába dolgozni, azok megkapassák ennek a lehetőségét. Tegyük lehetővé a fejlődést, mert ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor nem tudjuk a társadalmi kohéziót lehetővé tenni egyfelől, másfelől pedig nem fogjuk tudni garantálni a társadalmi biztonságot, mert nem fogjuk tudni megfelelőképpen felhasználni azokat a forrásokat, amelyek a tagállamokat, tagállamok bocsájtanak közre. Ez a 2020-as stratégiának az alap pillére társadalmi foglalkoztatási politikánk következetes végrehajtása, amely a, a flexicurity elvből indul ki, és ugyanakkor innovatív elemeket is bevezet, mint például olyan rendszer bevezetése, amely díjazza az, aki megfelelően viselkedik, és szankcionálja azokat, akik nem követik ezeket az elveket. Emiatt erős koordinálásra van szükség, nem elégséges csak bizonyos szabályok bevezetése. És emiatt fel kell használni a fenntartható, a zöld környezetvédő gazdaságnak a, az alkalmazása, a kézmű, kézműiparnak az előtérbe helyezése, amely jellemző volt nagyon sok évszázadon keresztül Európára. A stabilitás forrásait biztosítani kell, ugyanakkor egyenlőség és igazságosság elveit is alkalmazni kell. Figyelembe kell venni a nyugdíj rendszerek harmonizációját a különböző országokban. Úgy vélem, hogy a legfontosabb az, az hogy olyan közrendszereket kell létrehozni, amely garantálják az egyenlőséget és igazságosságot, és mindezt támogatni kell olyan kettes pillérrel, amelyik bizonyos magán jellegű magán jellegű nyugdíjazási rendszert is tudja támogatni. A lényeg az az, hogy mindaz, amit a közrendszer biztosít, együtt azzal, amit egy magánrendszer biztosít, az a megfelelő kohéziót biztosítsa. Mert ez Európában egy nagyon fontos eszköz volt mindig is Európában. Végezetül oda kell figyelni a reform pozitív kihatásaira, azon reformokról, amelyek az államigazgatás rendszereiben hajthatok végre. Ezek a közigazgatási rendszerek eltérők a különböző országokban. Ugyanakkor tudjuk, hogy nagyon sokszor el a közigazgatási rendszernek a reformja nagyon sok előnyt hozhat. Nem csak nagyobb hatékonyságot és termelékenységet hozhat, hanem igen jelentős megtakarításokra is eh, lehetővé teszi, és ezzel hatékonyan és rövid idő alatt el lehet érni egy nagyobb stabilitást egy adott gazdaságnak. Úgy vélem, hogy alapvetően ezek azok az elemek, amelyekre oda kell figyelni, ezeket kell továbbítani a gazdasági szakbizottságnak, ezeket tudtam én meríteni az korábbi eszmecserékből, és ezek jönnek elő a gazdasági szakbizottságban úgy szintén. Tehát ezek lennének a prioritások, és ezt szerettem volna összefoglalni a határidőket illetően. Elnök asszony említette már, ezeket a határidőket jelentősen lerövidítették, ugyanakkor ez lehetővé teszi nekünk, hogy ma délután is megvitassuk ezt a kérdést, és jelentős, fontos munkát végezzünk, és ezzel hozzájárulunk a gazdasági szakbizottság véleményéhez. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jazebi asszony. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány gondolatom van Koferáti úr véleményével kapcsolatban. Az első bekezdésben a munkanélküliség emelkedéséről szól. Szerintem ennek az államhasztartásra negatív hatása van, ugyanis a közpénzeket vonja el. Ezt azért világosabban is ki lehetne fejezni. A második bekezdésben nem csak az ipar élénkítéséről kell beszélni, hanem a gazdaság növekedésébe való befektetésbe is. A munkahelyekbe kellene fektetni, az oktatásba, a képzésbe, hiszen ez a kettő utolsó a gazdaság növekedést is élénkítheti. Az ötös bekezdésben Megfelelő bevándorlási politikáról beszél Koferáti úr. A szakértők szerint a bevándorlás nem kompenzálhatja a demográfiai deficitet, tehát azt, hogy előregedik a társadalom, hanem szerintem az európai emberi erőforrásokat jobban kellene kihasználni E, a készségfejlesztő programokba kellene befektetni, tehát a 15 éves kortól kezdve. E, kezdve. A hetedik bekezdésben e, Koferáti úr a források újraelosztásáról szól, és a meglévő segítségnyújtás szintjének a növeléséről szól, és a jóléti szolgáltatások növeléséről. Szerintem új nyugdíj megoldásokra kell gondolni az államháztatási hiány megoldására. Két pillérről van szó a jelentésben, az állami és a magáról. Szerintem három pillérről kellene beszélni az állami, a magán és a szakmai pillérről. A kilences bekezdésben, ahol a jelentéstevő arról szól, hogy csökkenteni kell a munkaerő költségeket, az adókat. Itt az a véleményem, hogy egy kiegyensúlyozottabb adópolitikára van szükség, és a nem bér jellegű munkaerő költségeket kellene csökkenteni. A versenyképességet kell növelni, és munkahelyeket kell létrehozni. A fogalmazó szerintem nem utal eléggé a tagállamok kötelességére, hogy a nyugdíjak területén oldják meg a kötelességvállalásukat. A tagállamoknak éves jelentéseket kell küldeni. Az egészség probléma, e, egészségügy problémája is felmerül, ugyanis az egészségügyi szolgáltatások is az államháztartást terhelik. Hogyha azt akarjuk, hogy az emberek 60 vagy 65 éves kor fölött is dolgozzanak még, akkor biztosítani kell, hogy mind fizikálisan, mind mentálisan képesek erre. Friss brit tanulmányok azt mutatják, hogy a 40 éves kor után a britek közül sokan amnéziától szenvednek. A mentális egészségügyi gondozási költségek magasabbak, mint a rák gondozási költségek. Tehát ilyenekről is el kell gondolkodnunk. Az oktatás költségei növekednek, de e, Európában nem a megfelelő oktatási területeken e, koncentráljuk e, az összkezeket, csak új generációkat oktatunk olyanra, amiket már korábban is oktattunk, nem pedig a kreativitásba és az innovációba fektetünk. Jó, hogyha nem akar más hozzászólni, mondja az elnök, akkor ne felejtsük el, hogy február 26-án dél a módosítások benyújtásának a, határideje, március 12-én és március 13-án beszélünk róluk, és a májusi második plenárison fogunk szavazni róla. Azt kérnénk az előadótól, hogy Szerkasz úrnak a jelentésével foglalkozzunk most. Ugyanakkor emlékeztetnék arra, hogy kb. 5 órakor szeretnénk már szavazni, ezért kérem, értesítsék a kollégáikat. Lehet, hogy korábban is tudunk már szavazni, lehet, hogy később, de csak hogy tudják, hogy 5 óra körül. Tehát akkor most Szerkasz úrnak a jelentések következik. A harmadik országbeli állampolgároknak valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalásra vonatkozó összevont elkedére irányuló összevont kérelmezési eljárásról lesz szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, a e, mai napon egy nagyon fontos témáról kezdjük el az eszmecserét, amelyik nagyon font, pontos megfogalmazást követel majd a későbbiekben. Most egyelőre csak egy elsők megközelítést szeretnénk elindítani. Szeretném, e, szeretnék rávilágítani a keretre, amelyikben ez történik. Ez egységes engedés, hogy milyen jogokat élveznek a legális harmadik országok bevándorlói. Egy tágabb irányelbe épül be, ez, keretbe épül be ez az irányelv, amelyet már sok-sok éve követelünk. Nagyon világos kontextusban követeljük mindezt. Azért, hogy leegyszerűsítsük az administratív elemeket, amelyek egységesítik az engedélyezi, a lakhatási engedély, illetve munkaengedélyek kiadását a különböző országokban, hogy gyorsabban, könnyebben lehessen a munkaerő hiányt pótolni az európai országokban, ugyanakkor egy megfelelő jogi hátteret adjunk az bevándorló munkavállalók számára, milyen módon, milyen jogok illetik meg őket, tekintetbe véve, hogy emberi jogok, biztosítani kell ugyanazokat a jogokat, amelyeket mi magunk élvezünk az Európai Unió állampolgárai. 2004 óta a, a bizottság első cselekvési terv óta, amely egy világos vonalat húz a legális és az illegális munkavállalók között, úgy tűnik, hogy elég nagy a konszenzus arra vonatkozólag, hogy keményen fel kell lépni az illegális bevándorlással szemben, ugyanakkor nagyvonulóan kell kezelni, illetve nagy engedményeket kell tenni a legális bevándorlók, munkavállalók számára. Tehát meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy azok, akik legálisan letelepülnek az Európai Unió valamelyik országában, azok megkapják a megfelelő jogi biztonságot. Integrálni kell a különböző politikákat. Nagyon sokszor tudjuk, hogy nagyon nagy vonzereje van az illegális bevándorlásnak, amikor fekete munkaerőpiac virágzik, amikor hiányzik a jogi keret, a jogi háttér, ez vonzza az illegális bevándorlókat, és ez megerősíti a maffiákat és az illegális emberkereskedelemmel foglalkozó szervezeteket és ezért európai szinten csökkenteni kell a mozgás terét a fekete piacoknak, mert azt kell, hogy tudják az illegális bevándorlók, hogy nem könnyű feketén Európába jönni, mert a jogi keret ezt ö, megnehezíti. Úgy vélem, hogy ezzel a szabályozással elkezdünk egy olyan kultúrának a bevezetését, amelyik egyrészt meghatározza az embereknek a jogait, másrészt egy szükséget elégít ki, amelyik nagyon sok embernek a jogi eh, mozgásterét határozza meg. 2007 óta a bizottság elmondta az, hogy milyen lesz a keret eh, irányelv, amelyik a különböző szabályozási és jogokat eh, biztosít a különböző munkavállalói kategóriák számára. Ugyanakkor elmondták azt, hogy a különböző munkavállalói kategóriáknak aztán egyéb pontosítások és egyéb eh, szabályok vonatkoznak majd. Biztosak vagyunk abban, hogy nem lesz könnyű ez az eszmecsere magunk között itt is, de a tanácssal és a bizottság, az Európai Bizottsággal sem lesz könnyű az eszmecsere. Ez az a keret irányelv, amely horizontálisan szabályozza az a munkavállalóknak a jogait, akik legálisan tartózkodnak az Európai Unióban. Mi koherenciát, következetességet követeljük, és hogy legyen világos a célkitűzés, tehát ez egyértelművé kell tenni, mert van egy irányelv, amely szabályozza, hogy milyen szakciókkal kell lesújtani azokat a munkaadókat, akik eh, fekete eh, munkavállalókat alkalmaznak, tehát egy horizontális eh, keretet kell meghatározni. Korábban, tehát ahogy mondtam, rész irányelvek születtek, mielőtt a keret irányelv megszületett volna, tehát egyfajta következetlenség van, ugyanakkor ezt figyelembe kell venni, és törekedni kell arra, hogy koherensek legyünk, figyelembe kell venni további irányelveket, amelyek már léteznek, például a hosszú távú szerződéssel bíró munkavállalókat érintő irányelv, vagy a tanulás, illetve mm, diák csereprogramokban Európában tartaszkodókra vonatkozó irányelv, vagy akik tudományos kutatással foglalkozó bevándorlókat érintő irányelv. Tehát ezeket is figyelembe kell venni. Hogyha azt akarjuk, hogy ez az irányelv egy horizontális, egy keret irányelv legyen, akkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy összhangba hozzuk a már meglévő irányelvek. Mindenképpen az alapelveket tisztázni kell, és ebből kiindulva tovább dolgozni és pontosítani az irányelvet. Ez az irányelv egy megerősített együttműködési eh, eljárással a Szabadságjogi eh, Bizottsággal együtt kell együtt dolgozni. Én nem tudom, hogy kitalálta ki ezeket a parlamenti szabályokat, de olyan szabályok ezek, amelyek talán eh, az ember kockáztatja az épp mert eh, meg kell vitatni a cikkeket, a cikkek eh, felépítését és az egyéb részleteket. Tehát nagyon nehéz lesz majd a párbeszédet lefolytatni a szabadságjogi szakbizottsággal. Az itt itt eh, két különböző rész van. Az egyik a jogokat illeti, a másik eh, meg az eljárásokat illeti. És itt a különböző szakbizottságoknál más és más a eh, kompetencia. Tehát össze-vissza keresztbe állnak a két szakbizottságnak a kompetenciái, és egy kicsit ez bonyolítja a munkát. Nos, a preambulumokkal és a cikkekkel kell foglalkoznunk, mert ez a mi kompetenciánk, de az előadón és azon képviselők, akik ezzel foglalkoznak, majd a LIBE szakbizottságnak a munkáját is szemmel kell kövessék, annak érdekében, hogy koherens legyen a munka, mert különben két eltérő szellemi szöveget fogunk kapni egybegyúrva. A kérdés lényege, és ebben egy politikai vitának eh, és helye lesz, az, hogy itt a parlamentben egy olyan munkát kell végrehajtani, amelyet a bizottság eh, csak részben végzett el. Tehát a szöveg azt mondja, hogy egyfajta jogi esernyőt akar megalkotni, amelyik egyenség, egyenlőséget, igazságosságot biztosít azon munkavállalók számára, akik harmadik országból jönnek ez az indoklásban szerepel. És csak ott, mert aztán a cikkekben viszont ennek teljesen ellentmondó tartalmat írt le. A hármas cikkben például, amikor a, a irányelv hatájáról beszél, olyan kollektívákat hajt ki, amelyeket az én eh, meglátásom szerint teljesen ellentmond az egész irányelv szellemiségével. Például a szezonális munkavállalók. Mi úgy gondoljuk, hogy az időszaki munkavállalókat mindenképpen be kell vonni, ugyanakkor a bizottság azt mondja, hogy nem, ők nem élveznek ugyanolyan jogokat, mint a többiek. Márpedig ez az olyan kollektíváról van szó, amelyiknek igazán szüksége van védelemre, annak érdekében, hogy ne bátorítsuk a fekete munkavállalókat, a fekete bevándorlókat. És ezt, ez rámutat arra, hogy micsoda ellentmondások vannak az indoklások, illetve a ö, cikkek tartalmában azt is el lehetne mondani, hogy ezeknek a, ennek a kategóriának lesz majd egy specifikus irányelve, ugyanakkor ez még nincs. Egyelőre még nem is látjuk, hogy készülődne egy ilyen jellegű szabályozás. És úgy gondoljuk, hogy addig, amíg meg nem születik ez a specifikus irányelv, addigra mindenképpen be kell vonni őket itt, ebben az irányelben. A másik téma azok a kihelyezett, a vállalatok által kihelyezett munkavállalak kérdése. Ezt a, ebben a kérdésben is az anyag teljesen más mond, mint az, ami a politika indoklásban szerepel. Végezetül, elnök asszony, arra szeretném bárottorítani a kollégákat, hogy alapvetően tanulmányozzák át a kérdés, mert a 12-es cikkben, annak is az első pontjában, amelyik a mi kompetenciánk, az oktatás, munkaügy és szociális jogokról van szó, ugyanakkor van egy olyan rész, amelyik lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy mentességet élvezzenek, illetve f, ne alkalmazzák ezt a jogot bizonyos tagállamokban. És ez teljesen ellentmondásos, mert ezek olyan jogok, amelyek alapvető emberi jogok, és ezek a harmadik országból bevándorló munkavállalók, amennyiben a tagállam úgy dönt, azok nem fogják megkapni ezeket az alapvető emberi jogokat. Nos, egy olyan irányelvről van szó, amelyik az eszközt illetően egy előre lépést jelent, de ugyanakkor nagyon sok kérdésben még meg kell tölteni tartalommal, meg egyelőre nagyon üres Kedves kollégák, nagyon sok munka áll még előttünk, ez nem egy egyszerű kérdés, nagyon fontos témáról van szó, nem csak azért, mert ezzel szabályozzuk a legális bevándorlás kérdését Európában, hanem azért, mert egy olyan munkát kell elvégezni, amelyet már sok-sok éve csak ígérgetünk a állampolgárainknak, illetve a harmadik ország állampolgárainak is. Ezzel biztosítjuk azt, hogy a legális harmadik országból származó munkavállalók azok egyenlő eséllyel és egyenlő bánásmódot fognak élvezni az Európai Unió országaiban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tudom, mennyire nehéz beosztani azt, hogy kinek a felelőssége lesz a, az egyes cikkek meg kidolgozása. Ugyanez a helyzet a diszkrimináció ellenes irányelvel is. A bizottságtól most senki nem érkezett ide, hogy ez, e, ebben a pillanatban megvitassa velünk ezt a javaslatot, de összeülünk majd a Libe Bizottság szakértőivel, és megbe, megbeszéljük, hogy vajon hogy lehet becsatornázni az ő módosításaikat. Mert ez történt a diszkrimináció ellenes jogszabályjal is. Szeretném elmondani mindenkinek, hogyha módosítani szeretnének bármely bekezdést, ami nem a mi felelősségünk, akkor az sajnos törölnünk kell. Az az eljárás, hogy azokat, hogy a Libén keresztül nyújtsuk be a módosítást, akkor, hogyha nem a mi felelősségi körünk. Hadd mondjam el, hogy milyen időpontokat kell betartani, módosításokat március 24-én délig lehet benyújtani, 28-án fogadjuk el az anyagot, a illetékes bizottság ugyanekkor, és a plenáris elé a máj, májusi ülésben kerül. Köszönöm szépen. Ne felejtsék el, hogyha olyan belekezdéseket módosítanak, amik nem a mi hatáskörünk, akkor azt nem fogja titkásság elfogadni. Howitt úr megérkezett, tehát visszatérünk az ő napirani pontjához, amely pedig az emberi jogok, szociális és környezetvédelmi normák a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a szavazást is kicsit korábbra hozzuk. Howitt úr, a szó. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, és gratulálok önnek, hogy közép Midlandről időben ideért. Nem tudom, hogy önnek havazott edenek. Gratulálok, hogy sikerült időben ideérnie. És köszönöm a titkásságnak, hogy rugalmas voltam mai napi rendel. A szakbizottság arra kért engem, hogy emberi jogi, szociális és környezetvédelmi jelentést készítsek, amely nagyon széles téma, amelyről már van véleményünk a Kereskedelmi Szakbizottságból, amelyet nagy nyilvános vita előzött meg arról, hogy mennyire lehet összekapcsolni e, emberi jogi, szociális és környezetvédelmi normákat. Mindenkinek meg, e, meg volt a saját véleménye, ezért nagyon nehéz lepárolni valami olyasmit, aminek van, amelyet egy, egy oldalnyi szövegbe lehet összefoglalni, de igyekeztem azért. Azon igyekeztem, hogy ezt gyakorlati módon oldjam meg. Az első bekezdésben azt fogalom, azt fogalom össze, amely alapelvünk kell, hogy legyen. Elutasítjuk a protekcionizmust, és a más országok előnyeit támogatjuk, illetve a tisztességes kereskedelmet. Ezt szándékosan tettem az első bekezdésben, mert azt gondolom, hogy ez olyasmi, aminek a többség eh, támogatását el kell nyernie a szakbizottságban. Innen próbálok eh, eljutni ez a kérdéshez eh, nagy általános kijelentésekkel gyakorlati véleményt fogalmaztam meg, pragmatikus és részletes arról, hogy mit tehetünk Európai Unióként kereskedelmi egyezményekkel mert mi a foglalkoztatási szakbizottság vagyunk, ezért szociális normákra koncentrálunk, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel való viszonyra. Nem akarok mindenen végigrohanni, a legfontosabb dolgokat és ajánlásokat szeretném elmondani. Az, egy, az, első, az első bekezdésben a WTO 24-es cikkeivelnek értelmezésével foglalkozik, E, amely túlbuzgó értelmezést nyert, amelyet rugalmasabban is meg lehetne fogalmazni a védelem tekintetében, legyen Európáról vagy azon kívüli területekről szó. Kettes bekezdésben az, az ILO alapvető egyezményeit e, nézem meg, 1998-ból 98 óta 8 ilyen alapvető egyezmény volt, amelyről az ILO, illetve a világ azt gondolja, hogy nem, érdeke, nem kell az egyes országoknak egyenenként ratifikálni. Ebben a bekezdésben azt írom le, hogy a ratifikáció és a megvalósítás ezeknek az egyezményeknek kell, hogy a középpontjában állni a kereskedelmi egyezményeknek és ugyanilyen szinten és ugyanilyen státusszal kell ezekkel foglalkozni. A piachoz jutás lehetőségéről, amire sokan azt mondják, hogy nem adott jelenleg. A harmadik bekezdésben azt írom le, hogy a bizottság túlságosan nemzetközi szervezeteken munkáján nyugszik, de ezzel nem azt akarom mondani, hogy nagyon kritizálom a bizottságot, de azt gondolom, hogy minél összetétebb a világkereskedelme. Európa is egyre több kétoldalú kereskedelmi egyezményt hoz össze. Nem szabad kizárólag nemzetközi intézményeken alapítani a munkát. Nem ezeket ellenzem. Azt kell elérnünk, hogy saját véleményt tudunk kialakítani Európában arról, hogy az egyes országok miként felelnek meg a fenntartható fejlődés követelményeinek. A négyes bekezdésben azt kérem, hogy nézzük meg a GSP plusz szabályokat számos európai ország esetében, mert hogyha ők megfelelnek az, alapegyezmény, az ELO alapegyezményének, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy sokan kritizálták azt, hogy miként alkalmazzák nem volt következetes, nem volt objektív, nem voltak olyan kritériumok, amelyek szerint az egyes országok panaszt nyújthattak be, és azt szeretném javasolni, hogy ezt a szabályozást ellen, felülvizsgálják az ilyen gyengeségek figyelembevételével. Tisztában vagyok azzal, hogy az elmúlt héten döntés született arról, hogy fel, felfüggesztjék Sri Lankán a GSP Plus-t. Azt gondolom, hogy ez, annak, ez egy pozitív példa e, arról, hogy Európa milyen szerepet játszhat. Senki nem akarja bünteni, büntetni Sri Lankát, hanem ösztönzést szeretnénk nyújtani más országoknak. Ezért ezt a hat hónapos e, határt szívesen támogatom, de megtörténhet más országokkal is akkor, az egész világban is. Felhívnám a figyelmet, hogy a fenntarthatósági és hatástalmányok nagyon jó eszközei annak, hogy megmutassák, hogy miként lehet ezeket felhasználni, és arra hívják fel a figyelmünket, hogy vannak megfelelő gazdasági és szociális európai követelmények, a protekcionizmus elutasítása, de elismerünk olyan kérdéseket, mint az offshore ágazatok, amelyek hanyatlan indultak. Ez egy megfelelő elve az EU kereskedelmi politikájának, és ezt el is ismerjük. Ideértve azt is, hogyha egy oldalt kereskedelmi döntéseket hozunk, ennek negatív hatása is lehetnek, ezért fel kell készülnünk arra, hogy a globalizációs hatásokhoz igazítjuk ezeket az egyezményeket a lehető legszélesebb mértékben. A hetes betegezésben a, arra hivatkozom, hogy hogy szociálisan, környezetvédelmi szempontból mm, és tiszteletbe kell tartani az emberi jogokat. A nemzetközi intézmények, az ILO, az ENSZ és az OECD azért dolgozik, hogy kötös standardeket alakítsanak ki ezt, ezt kell beépíteni, támogatni kell, és ösztönözni is kell a mi saját EU szakpolitikáinkban kereskedelmet illetően. A 8-as tátogram a 9-esben azt írom le, hogy a ideiglenes munkaerő mozgás és a munkahelyi szabályok jelentős problémát teremtenek az európai bírósági döntésekben ezért problémát teremthetnek ezek eh, az Európai eh, Unió és a harmadik országok közti viszonyokban, ezért azt kérem, hogy ezt a 9-es bekezdő, hogy ezeket kerüljük el, és eh, próbáljuk meg a kollektív egy, egyezményekben a nemzeti szabályokat alkalmazni. Az utolsó bekezdésben pedig egy további VTO kérdésre hivatkozok, amelynek eltérő értelmezései vannak a, WTO egyezményét néha szentírásnak veszük, de a meglévő WTO szabályozásban is számos olyan kérdés és értelmezés van, amelyet vitatni lehet, mint például a támogatás definíciója, amelyet joghézaként kezelt nagyon sok Európán kívüli ország az európai az, az exportoknál, és lehet, úgy gondolják, hogy ezek lehetővé tesznek olyan termelést, amely nem veszi figyelembe a munka, munkaügyi szabványokat. Ez elfogadhatatlan, és ezzel foglalkozni kell a WTO szintjén is. Ezzel remélem, hogy sikert összefoglalom és a munkámat, és kíváncsi vagyok arra, hogy kollégák mit válaszolnak erre, és szívesen együtt dolgozom önökkel a vélemény kidolgozásán. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, mondja az elnök. A bizottságtól ketten kértek szót, mert közös a DG Trade, Morasz úr, öné a szó először, és aztán a foglalkoztatási főigazgatóság következik. Thank you. Köszönöm szépen. A Foglalkoztatási Szakbizottság részéről Mihály Moresz vagyok. Az Európai Bizottság eh, oszt, osztja a parlament véleményét, eh, és az Európai eh, Unió parlament értékeit. Ezek olyan eszközök, amelyeknek hozzá kell járulniuk az Európai Unión belül munkahelyteremtéshez, valamint az Európai Unión kívül is. Az egyes és kettes és hatos bekezdés ezek, ezekkel foglalkozik. Szeretnénk eh, nagyobb, jobb lehetőséget teremteni az Európai Uniós vállalkozásoknak, valamint a munkahelyteremtésnek oly mondom, hogy rávilágítunk arra az igényre, hogy miként lehet a vállalkozásokat kezelni az Európai Unión belül a meglévő szakbizottságok fényében az Európai Bizottság eh, a szabadkereskedelmi megállapodások és munkahelyi szabályokra hívja fel a figyelmet, különösen a fenntartható fejlődés fényében. Ebben az összefüggésben a, szakboz, a bizottság eh, kereskedelmi és munkaügyi eh, egyezmények tekintet a kereskedelmi partnerekkel létrehozott egyezményekre hívja fel a figyelmet, támogatja a nemzetkö, nemzetközileg létrehozott munkahelyi szabályokat, elkötelezi magát 2008-ban is az iránt, hogy amelyet a parlament is támogatott egy átfogó állásfoglalásában 2007 májusában. A A tisztességes munkaprogram elősegíti a társadalmi párbeszédet és a megfelelő célkitűzéseket, ezért támogatja az, a minimálbérről létrehozott egyezményeket. Ez a, de ennél többet is jelent, nem csak minimál, minimális jogokat akar biztosítani, de jobban szeretné kombinálni a társadalmi igazságot a versenyképességgel a szabad kereskedelem a fel, fenntartható fejlődéssel karöltve fontos kérdés, és ezért a munkaerő rendelkezések három elemmel foglalkoznak. Először hatékony végrehajtása az alapvető munkaügyi normáknak. Ez az ILO-nak a, az egyezményében is benne van. Aztán a, a tisztességes munka célkitűzésének figyelembevétele, a harmadik pedig a kereskedelmi partnerekkel való tárgyalás. Ezek a rendelkezések a kormányokkal való a civil társadalommal való együttműködést jelenti, és a kötelezettségvállalások nyomon követését. Az Európai Bizottság nyomon megközelítése a kereskedelmi partnerek bevonását is megcélozza. Ez arra alapul, hogy a fenntartható fejlődést csak szociális reformokkal, és azzal lehet megvalósítani, hogy a saját magukénak érezzük. A monitorozási mechanizmus katalizátorként kell, hogy működjön. Fontos, hogy a civil társadalom és a szociális partnerek is fontos szerepet játszanak. Az átláthatóságot meg kell erősíteni, és a különböző munkaerővel foglalkozó záradékokat is figyelembe kell venni. A véleménytervezetnek a különböző konkrét elemeit meg kell vizsgálni, és a kereskedelmi főigazgatáskor lévő kollégáim még majd hozzászólnak. Köszönjük szépen a kereskedelmi főigazgatóságtól vagyok itt, és mivel kevés idő van, írásban fogjuk benyújtani a megjegyzéseinket, ugyanakkor szeretnénk néhány példával illusztrálni azokat a kérdéseket, amelyek szerintünk fontosak. Tehát a szociális és a környezetvédelmi vagy a nőkkel foglalkozó záradékok nagyon fontosak a véleménytervezetet gondosan meg kell vitatni. Egy kérdés hangsúlyozzuk és pedig az önkéntes szabályok, az iránymutatások közötti különbségtétel. Az európai intézmények, amelyek a kereskedelmi politikáért felelősek, ebbe beleértve az Európai Parlamentet is, a saját hatáskörükben is fontos munkát kell végezni, például az OECD-nek az iránymutatásait figyelembe kell venni, vagy pedig az önkéntes magatartási kötelez, kódexeket kötelező szabályokká kell tenni, ahogy ebben a véleménytervezetben is javasolják. A kereskedelmi megállapodások nem a magánpartnerek, hanem az államok viselkedését szabályozzák. Az államoknak felelőssége, hogy a bevált üzleti gyakorlatokat terjesszik, elsősorban a vállalati szociális felelősséget illetően e, és ösztönözni kell az önkéntes magatartási kódexeket. Ugyanilyen módon az ötös bekezdésben lévő hatástanulmányokat független szakértők végzik. A bizottság, a tanács és az Európai Parlament a fenntarthatósági szempontokat, illetve saját következtetéseket kell, hogy megfogalmazzanak. Hogy most ez egybeesik-e a különböző szakértőknek a véleményével, az egy más kérdés. A negyedik bekezdésben a bizottság osztja azt, hogy az európai kereskedelmi egyezményeknek megfelelő referencia szinteknek kell megfelelni. Mi az a nemzetközi munkaügyi szervezetnek az ide vonatkozó dokumentumaira támaszkodunk. Nyilvánvaló a bizottság számára, hogy mivel összetett a helyzet, az Európai Unió politikai intézményeinek az utolsó szó jogát meg kell adni. Anélkül, hogy részletekben mennénk, a tervezetnek vannak olyan jogi és technikai elemei, például a különböző VTO és a, a GATT egyezményekre való utalás, és különböző országspecifikus egyezmények még szakértői vizsgálatot igényelnek. és hogyha valaki ezekkel kapcsolatban most szeretne hozzászólni, azokat szívesen fogadjuk, de különben írásban elküldjük majd a véleményünket. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Mint ahogy már mondtam, az öt órai szavazáshoz ragaszkodnánk, csak egy ellenvetés volt. Tehát a vita után jön a szavazás. Egy, valaki kért szót. I can't quite see. I need my... Nem igazán látom, hogy ki is az. Kérem szépen mutatkozom be, mert senki sem látja. Joe Higgins vagyok az Egyesült Bal, tehát a GU képviseletében. Néhány megjegyzésem lenne a Howitt jelentéssel kapcsolatban. Szerintem alapvető kérdés, hogy az emberi jogok és a szociális és a környezetvédelmi normák betartását követeljük a nemzetközi kereskedelem területén az Európai Unió és más országok között. Sajnos a civil társadalmi szervezetek, szakszervezetek és a kistermelők más véleményt, más tapasztalatról tudósítottak tehát, és pedig, hogy pont az ellenkezője érvényesül. Tehát, hogy az emberi jogokat, a szociális és a környezetvédelmi normákat rendszeresen megsértik sok esetben. Howitt úr javaslataiban, a harmadik pontban arról van szó, hogy a szakszervezetek és az e, környezetvédelmi és emberi jogi e, szervezeteket e, mielőtt a kereskedelmi egyezményeket végrehajtják, konzultációra kell felkérni. Én ezt nagyon is támogatom. Ugyanakkor sajnos azt látjuk, hogy az ő véleményüket a bizottság nem veszi komolyan, és nem is cselekszik a javaslataikkal kapcsolatban és újból és újból bizonyítékokat látunk az Európai Parlament képviselőjeként a különböző munkavállalók és kistermelők és szegény országoknak a lakosai által beküldött panaszok alapján, hogy, hogy a multinacionális cégek gyakran megsértik ezeket a normákat és még az emberi jogokat is megsértik olyan közösségekkel és szervezetekkel szemben, amelyek például a környezetrombolás ellen szólalnak fel. A négyes és az ötös pontban Howitt úr a Kolumbiában uralkodó helyzetre utal, tehát, hogy, és ezzel kapcsolatban egy megállapodást készítenek elő. Én szeretném, hogy ezt hangsúlyozottan mondjuk, hogy ne kössünk Kolumbiával kereskedelmi megállapodást, amikor olyan helyzet van ebben az országban, hogy a szakszervezeti vezetőket rutinszerűen legyilkolják. És a különböző megfélemlítések, a munkavállalók megfélemlítése és a szexuálisek megfélemlítésével kapcsolatos egyéneket nem állítják bíróság elé. A hatos pontban Haut úr helyesen ugral, ural, utal arra, hogy a kereskedelmi megállapodásokat akarnak kötni a gazdasági depresszió idején is. Sajnos a globális kapitalizmus az az olcsó munkaerőt részesíti előnyben, és vannak olyan példák, amikor különböző nemzetiségű munkavállalókat egymás szembe fordítanak a, a multinacionális cégek, és például Írországban 1700 munkavállaló val kapcsolatban történt ez, és ugyanakkor 50 millió eurót biztosítottak a lengyel résznek, hogy itt a versenytársként szerepelhessen ebben az ügyben. Howitt úr utal arra, hogy az ideiglenes munkaerő mozgást a, úgy kell szabályozni, hogy a kollektív megállapodásokat is figyelembe veszik a partner országokban. Ezt támogatom, de ugyanakkor fel kell tennem a kérdést, hogy hogyan lehetséges, hogy ezt végrehajtják, amikor az Európai Bíróság az utóbbi három év határozataiban a Laval, a Lord Saxony ítéletben, a luxemburgi határozatban, pont az ellenkezőjét teszi és tulajdonképpen az alvállalkozókat ösztönzi arra, hogy a migráns munkavállalókat importálják, és alacsonyabb bérrel és rosszabb körülmények között alkalmazzák őket. A luxemburgi ügyben pontosan erről van szó. Tehát Howitt urat szeretném felkérni arra, hogy, hogy ezt jegyezze meg, hogy a bizottság és az Európai Bíróság az Európai Unió szerződéseinek értelmezését úgy teszi, hogy a 9-es pontot Haur úr, Hauti úr javaslataiban nem is lehetne végrehajtani. Hauti úr következik. Já budu reagovat na to, co bylo řečeno o Kolumbii. Arról szeretnék beszélni, hogy mit hallottunk Kolumbiával kapcsolatban. Múlt héten én a delegáció tagjaként, szociális delegáció tagjaként elutaztam Kolumbiába egy tényfeltáró utazásra, és amit hallottunk, az nem igaz. A Kolumbiáról szóló információink azon véleményeken alapszanak, amelyet a konfederáció, akiknek a tagjaival találkoztunk, találkoztunk a kormány tagjaival és az elnökkel, elnök helyettessel, parlamenti képviselőkkel és civil szervezetek, szakszervezetek képviselével. Én magam is szakszervezeti aktivista vagyok, és soha nem vontam kétségbe azt, amit a többi szakszervezeti aktivista mond. Nekünk olyan képet festettek Kolumbiáról, amely nem igaz. Nagyon nagy előrelépéseket tettek a demokratizáció felé Kolumbiában. Elfogadtak egy jogszabályt, amely a szakszervezeti aktivisták megölését népírtásnak minősíti. Vannak, akik azt gondolják, hogy a szakszervezeti aktivisták leölése nemzeti sport Kolumbiában, de ez semmilyen, igaz, semmilyen, semmilyen támasztja alá ez egyáltalán nem függ össze a munkájukkal. A kolumbiai kormány védelmet nyújt 1500 szakszervezeti aktivistának, és így módon ellenőrizni kéne a valóságot, mielőtt bármiféle vád, vádakat hangoztatunk. A bíróság teljesen független a végrehajtó testülettől, csak ez lenne a helyzet néhány EU tagállamban is. Elmentem tehát Kolumbiában, nagyon sok kétségem volt, és azzal a meggyőződéssel tértem vissza, hogy nincsen semmiféle gond a kolumbiai szabadkereskedelmi egyezmény aláírásával. A Kut egy képviselője ellenezte a kolumbiai szabadkereskedelmi egyezményt annak okán, hogy ebből Kolumbia nem nyer semmit, de ez egy ideológiai álláspont, nem szakszervezeti jellegű. Én hiszek abban, hogy a tények döntőek és a legfontosabbak. Nagy ellentmondás az, hogy senki nem kritizálja Venezuelát, bár annak ellenére, hogy Venezuela a, diktá, a diktatúra helyzetébe csúszik bele. Senki nek arcizmosan rá, rezdül attól, hogy Chavez azonnal eltörölte a szakszervezeteket, amint hatalomra jutott. Beszéltem John Monkszal, valamint kolumbiai szakszervezeti eh, képviselőkkel. Nem szabad tovább bántanunk Kolumbiát. Kérem szépen, hogy Richard Howitt eh, foglalja össze a vitát, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottságnak eh, elmondanám, hogy nagyon csalódott vagyok azért, hogy nem készültek fel a részletes véleményükkel. Tudom, hogy ugyanannyi idejük volt, mint nekünk, ezért nagyon örül, sokat segített volna a mi munkánkban hogyha részletesebb megjegyzéseket hoztak volna. Lehet, hogy önök sem számítottak arra, hogy a parlament véleménye részletes és lényegre térő. Nem szabad elfelejteni, hogy nagyon udvarias lenne önöktől, hogyha nem csak írásban küldenék el a megjegyzéseiket, hanem eljönnének hozzám, és megbeszélhetnénk ezeket a módosítási benyújtások határideje előtt. Marasz úr mondta azt a DigiTrade részéről, amely nagyon, nagyon aggodalmat okot az ön hetes bekezdésének értelme, értelmezése. Nem értem, hogy miért ilyen nehéz megmagyarázni önnek, hogy mit szeretnénk mi itt elérni. Hogyha az ön ö, kollégái nem olvassák el a bekezdést. Ön azt mondja, hogy a hetes bekezdés kötelező eh, érvényű rendelkezéseket tartalmaz, szerintem pedig önkénteseket. Azt kérem, hogy olvassál el még egyszer, és találja meg, hogy ezt hol, írja, hol írják le benne. Eh, felszólalásában azt mondta, hogy a bizottság eh, az önkéntes sztendereket támogatja, a, a hetes szó, bekezdésben pedig azt a szót használtam, hogy promote. Szerintem, azt szeretném meg, megkérdezni, hogy ez miért mond ellent annak, amit ön mutatott itt be akkor, amikor én egyezményt szeretnék elérni a szöveget illetően. Amit Joe Higgins mondott, bizottságot kritizálta, ő magáért beszél, amit elmondott. Arra kért, hogy válaszoljak, és egyet is értek azzal, amit ő mondott. Nagyon nagy problémáink vannak az Európai Unión belül is a nemzeti munkahogyi és a kollektív szerződések kialakítását illetően, de az Európai Unión kívül is ez a helyzet. Remélem, hogy ő és a, a szakbizottság többi tagja támogatja majd azt, amit én leírtam a kereskedelmi egyezményeket illetően. Ami pedig Kolumbiát életé, Richard Farrell szeretnék mosog, mosogni, mert vele együtt utaztam, együtt voltam ebben a küldettségben. Nem akarok válaszolni arra, amit ő mondott erről a kérdésről, mert arra a következtetésre jutottam, hogy ez a vélemény és ez a jelentés nem, a, nem ennek a helye, hogy a parlament ezzel a nagyon fontos kérdéssel foglalkozott, nem itt kell ezzel foglalkozni. Kérem írják le, hogy jelenleg a 87-es cikkkel kapcsolatban szeretném megemlíteni azt, hogy igen nagy számú munka, munkajogi aktivistát öltek meg Kolumbiaban, és a kolumbiai törvények nem felelnek meg az ILO szabályainak és ajánlásainak. Szeretném, hogyha jegyzőkönyvbe vegyék azt, amit Richard felé is mondott, hogy a szabad kereskedelmi egyezményt ezért nem lehet aláírni. Nagyon szeretném, hogyha ezt, amely egy nagyon fontos kérdés ebben a parlamentben, beillesztenénk a kereskedelmi politikába, és megvizsgálhatnánk, hogy hogyan lehet ezzel foglalkozni. Nem a ajtón kell bemennünk, hanem a megfelelő helyen és fórumon kell ezt szóba hozni Eh, Richard eh, csak hatástanulmányokra hivatkozik, és remélem, hogy sokan egyetértenek ezzel, hogy nagyon nagy eh, vitára várhatunk. Ezt figyelembe véve nagyon szépen köszönöm az önök hozzászólásait. Köszönöm, hogy az elnök, most pedig vitatkozni fogunk, majd megszavazzuk az Európai Globalizációs Kigazítási Alapot. Szeretném, hogyha tudnák, három litván eset van a napi de csak egyikükkel foglalkozik ez a levél az építőipart illetően. A következő módon járunk el. A munkacsoport egyetértett arról, hogy a levél zömét az ötös bekezdés kivéve elfogadjuk. Azt javasoljuk, hogy ha a többit el tudjuk fogadni, akkor Először az ötös bekezdés módosítását szavazzuk meg, és utána szavazunk az egész teljes levélről. Szerintem ezzel egy, erről egyetértettek a koordinátorok, azt beszéltük meg, hogy így járunk el, hogyha ezt önök is el tudják fogadni, e, akkor az ötös bekezdés, e, amely, amelyről úgy tudom, hogy az embereket akasztja, hogyha tévedek, akkor szóljanak, ha vannak más ilyen vitatott bekezdések, Őri úr következik. Köszönöm, nem vagyok könnyű helyzetben. I'm... Persze mindenki örül annak, hogyha hamarabb elmehetünk. De... Mikrofon. Mikro. ah, oké. Merci, eh, thank you. Tehát nem, nem vagyok könnyű helyzetben, mert persze mindenki örül, hogyha hamarabb elmehetünk. Ugyanakkor ez egy elvi kérdés, hogyha kiírunk egy időpontot, ezt kihirdetjük, akkor ne változtathassuk a, a, az időpontokat, mert vannak olyanok, akiknek más a kötelezettségeik is vannak egy időben, a, az előrejelzett időpontba fognak visszajönni, ez nem helyes, tehát szeretném az elégedetlenségemet ezzel kapcsolatban a, legalább a jegyzőkönyvnek ö, ö, rögzíteni. Az a helyes, hogyha az időpontokat, amiket kihirdettünk, azokat tartjuk. Egyébként ez a, hogy mondjam, a demokratikus eljárásokba vetett hitet gyengíti, hogyha kedvünk, kényünk szerint változtatgatjuk az időpontot. Tehát nem értek egyet azzal, hogy 5 órakor tartjuk a változtatást, és nem az előre meghirdetett pontban. Madame Gressle, akinek jelentéseiről szavazni fogunk például, a parlamenten kívül egy másik rendezvényen vesz részt, nyilván ide fog érni a szavazás kezdetére, csak akkor már nem leszünk, mi, mi nem leszünk itt. Ezzel nem lehet egyetérteni, és szeretném, hogyha a jegyzőkönyvben rögzítenék a tiltakozásomat ezzel. Köszönöm. Yes, I can understand. Uh, Igen, értem a tiltakozást hiszen valóban, amikor egy bizonyos időre hirdetünk meg valamit a napirenden, akkor ehhez ragaszkodni kellene. De a koordinátorokkal konzultáltunk, és a többségük azt mondták, hogy előre vihetjük. De mindesetre a tiltakozását belevesszük a jegyzőkönyvbe. Ugyanakkor másfél órával ezelőtt bejelentettem, hogy előre hozzuk a szavazást, és senki sem tiltakozott. Tehát mindenkinek elegendő időt biztosítottam arra, hogy e, a, ide a tagokat. E, tehát szerintem, e, hogyha a bizottsági ülés van, akkor az embereknek arra kellene jönni, és tulajdonképpen a szavazást sem túlságosan sok idővel hoztuk előre, és hogyha együtt egyetért vele a többi koordinátor, akkor előre hozzuk a szavazást. Hogyha nincs más csak hozzá szeretném tenni, hogy jó magam koordinátor vagyok, és velem senki nem egyeztetett ebben a kérdésben. Köszönöm. titkárság azt mondja, hogy nem ez a helyzet, ugyanis a koordinátorokat megkérdezték, és hogyha jelen voltak a koordinátorok, akkor e, e, tudtában voltak annak, hogy előre visszük a e, e, szavazást. És a titkárság azt mondja, hogy mindenki tudta ezt, ön pedig azt mondja, hogy nem tudott erről. Én többször is bejelentettem, innen az elnöki pulpitusról, és e, úgy tudom, hogy a legtöbb képviselő tudta, hogy előre hozzuk a szavazást, és épp ezért az adminisztrátorok összehívhatták volna a képviselőket, hogy itt legyenek. Tehát itt kellene lenni. Még egy hozzászólás van. Csevanok kolléga. Ja. E, děkuji za slovo. E, Köszönöm szépen a szót. Elnök asszony. Tomu, abychom hlasovali teď, jenom chci říci, že jsem... Nincsen kifogásom az ellen, hogy most szavazzunk. Ugyanakkor szeretnék rámutatni, hogy én is koordinátor vagyok, velem sem lépett senki sem kapcsolatba, és nem eh, kérdezték meg a véleményemet erről, tehát támogatom Őri urat. Eh, elvi szempontból szerintem vagy be kell tartani a napirendet, vagy pedig ne legyenek időpontok a napirendben. Hogyha azt akarják, hogy az emberek az egész, napi, egész ülésen itt legyenek, akkor ne tegyenek bele időpontokat. Elnök, a titkárság azt mondja nekem, hogy azért nem kérdezték meg őket, mert nem voltak itt az ülésen. A munkatársuknak kellett volna önökkel kapcsolatba lépni, és e másfél órájuk lett volna akkor arra, hogy a titkársággal kapcsolatba lépjenek, hogy az tiltakozásokat bejelentsék. Tehát, hogyha önök itt voltak, akkor a koordinátorokkal kellett volna beszélniük, és tájékoztatni őket. És, de, mint mondtam, időben bejelentették. Őri úr. Így van ez, ha kapkodunk. Én valóban néhány perccel később jöttem, de a helyettes koordinátor itt volt, és őt sem, kérdezték, őt sem kérdezték meg, tehát azt gondolom, hogy itt valami hiba történt az eljárásban, és általában véve is nem helyes az, hogyha időpontokat meghirdetünk és változtatjuk ezt. Egyébként tudomásul, ö, ö, tudomásul veszem a helyzetet. Mi magunk megtettünk mindent annak érdekében, amikor nyilvánvaló lett a, a, a szándék, hogy lehetőleg minden kollégán kérjünk ide. Van, aki ide tudott érni, van, aki nem fog tudni ideérni. Ez a helyzet, ezért az elégedetlenségemet változatlanul jelzem és föntartom, amit mondtam. I'm taking one speaker from each political group elnök, most pedig akkor mindegyik frakciótól egy hozzászólót vállalok, és aztán ez a vége, hogyha még valaki akar, akkor kérem jelezze. Mindenesetre, hogyha valaki már felszólal, akkor feltételezem, hogy a frakció nevében szól. Tehát akkor a koordinátorok a frakciók nevében akar-e még hozzászólni, különben szavazunk. Sajnos ennek a frakciónak a koordinátora már szólt, és most már csak a koordinátorok szólhatnak hozzá, tehát akkor most jön a szavazás. Először a levélről, és aztán, tehát a vita a levélről, és utána a szavazás. Valaki akar-e a levéllel kapcsolatban hozzászólni? A munkacsoporttal, már megtárgyaltuk. Az egyetlen bekezdés, amely vitás, az ötös bekezdés. Tehát én az ötöst módosításként fogom tekinteni, és utána az egész levérről szólunk. Morán asszony, szeretne hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban én is részt vettem a munkacsoportban, rendszeresen részt szoktam venni a munkájukban, és az ötös bekezdés a munkaülés után, tehát utána érkezett. Tehát felmerül a kérdés, hogy hogy lehet belevenni az ötös bekezdés, amikor már a levél globális megfogalmazásában egyetértettünk, és szeretném, hogyha e, a kulcsát ennek megmagyaráznák. Miért is? Azért, mert tulajdonképpen százalékot akarunk változtatni az intés, a FEM társfinanszírozási kérdéseket illetően, és a munkacsoport ülése alatt ezzel nem foglalkoztunk. Valaki más még szeretne ezzel kapcsolatban hozzászólni?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 a én is csak úgy olvastam el a levelet, hogy elkölcsönvettem a mellettem ülőtől, de nagyon örülnénk, hogyha az elnökség felolvasná. Szerkász úr, mi a véleményem? Sorry, uh, my mistake. Mr. Serkis, please. Sí. Tengo el mismo problema, no tengo la letra ni la carta. Ugyanaz a problémám nincs itt a levél nem tudom, miről szavazunk. The difficulty, I'm told, is that we'd... Azt hallottam, hogy az a gond, hogy nem lesz erre időnk, mert a kö... költségvetési szakbizottság is szavazni fog. Tehát, hogyha szeretnénk bármit hozzáfűzni, akkor ma kell szavaznunk a leves, levélről. Fel tudom olvasni az új bekezdést, és hogyha segít, a munkacsoport többször összeült, és az egyetlen vitatott bekezdés az ötös számú. Hogyha segít önöknek, felolvashatom ezt az ötös bekezdést, illetve az annak javasolt új megfogalmazását, és miután felolvastam, Hogyha bárki szeretne ehhez bármit hozzáfűzni, akkor röviden megvitathatjuk, de azt mondták nekem, hogy ha nem szavazunk ma róla, akkor nem lesz erre újabb alkalmunk. Felolvasom tehát, és hogyha van hozzáfűzni valójuk, akkor azt röviden megvitathatjuk, ha ez elfogadható önöknek. A bekezdés következőn hangzik a változásokkal. A, a tanács nem fogadja el a bizottság javaslatát, hogy fokozza a társfinanszírozást az EGF intézkedésekben 75%-ban, hogy ezzel ösztönöz a tagállamokat a válság idején, hogy teljes mértékben kiaknazzák az EGF-t a munkavállalók érdekében, és annak, hogy fokozni tudja a munkaerejének képzettségi szintjét. Elolvassam még egyszer? You want to Mrs. Moran. Moran asszony. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogyha folytatjuk azt, amit most csinálunk, akkor tulajdonképpen a munkacsoport munkájának az értelmét elveszti. Osztom, amit Várdi asszony mondott. A munkacsoportban a különböző frakciókat képviseljük, és komolyan végezzük a munkánkat, és ez a módosítás az utolsó pillanatban jelenik meg, anélkül, hogy különösebb kapcsolatot látnánk. És tulajdonképpen kész tények alá elé állítanak bennünket, és pontosan ellenkező értelemben szól ez a bekezdés, mint ahogy normálisan dolgozunk. Tehát ha a munkánkat, hogyha a globalizációs kiigazítási alap, amit a globalizációs kiigazítási alappal kapcsolatban végzünk, ez teljesen semmisé teszi. Sorry. Őri úr. Igen, most működik. Jó ehhez szeretnék kapcsolódni, amit Elizabeth e- elmondott. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy az utolsó pillanatban megjelenik a szövegben egy olyan bekezdés, amelyről korábban nem volt szó, ez is elég nagy probléma. De ráadásul egy olyan kérdésről van szó, ahol a, a, a parlament, a bizottság és a tanács között van egy egyesség. És ez olyas valamit ö, ö, reklamál, amelyik ö, ö, nincs összhangban ezzel. Tehát azt gondolom, hogy ezt nem lehet egyszerűen benne hagyni ezt a mondatot ebben a szövegben. Uh, I understand that it was circular elnök. Úgy tudom, hogy szerdán körbeküldték ezt, de tulajdonképpen senki sem e, fogalmazott meg ellenvetéseket, semmi sem jött vissza. Tehát akkor, hogyha mindenkit ennyire zavar ez az új e, bekezdés, e, úgy tudom, hogy a bizottság küldött valamit, és ennek fényében változtatták ezt meg. De akkor egy egyszerű megoldást javaslok. Mivel nem egy, értünk egyet ezzel a ö, ö, módosítással, akkor szavazzunk az ötös bekezdésről, és hogyha nem értenek egyet az emberek, ha egyet értenek az emberek, akkor az egész ről szavazunk. A titkárság azt mondja, hogy körbeküldték a levelet, de hogyha az emberek azt mondják, hogy nem kapták meg, és utána érkezett meg, amiután a munkacsoport elvégezte a komoly munkáját, értem ezzel kapcsolatban az aggályokat. Ugyanakkor a probléma az, hogy valamit azért mégiscsak kell tenni. Szavazhatunk az eredeti levélről is, és hogyha az emberek akarnak az ötös bekezdésről szavazni, akkor rendben, de valamit minden esetre, valami eredményt el kell érnünk. Tehát akkor most nézzük a koordinátoroknak a véleményét, kérek egy gyors döntőt, hiszen nekik kell dönteni arról, tehát, hogy az én gondolatom, hogy szavazzunk az új ötös bekezdésről, és utána a levéről, ez a megfelelő ö, megoldás. Akkor először Szerkász úr, aztán Őri úr véleményét hallgatjuk meg. Támogatom teljes egészében ezt, de szeretném tisztázni, hogy világos legyen, hogy időben küldték el az új szöveget, hogy megkapták a frakciók a megfelelő időt, hogy áttanulmányozzák ezt az anyagot. Világos kell, hogy legyen, hogy mikor küldték el, és volt-e megfelelő idő a, a, a um, szöveg áttanulmányozásra. Ezt tisztázni kell. A titkárság azt mondta nekem, hogy szerdán szétküldtük. Nem nincs benne a dossziéba, de elküldtük a munkacsoport tagjainak szerdán illetve Őri úr következik. Én azt gondolom, hogy ez a vita kezd egy kicsit komolytalan lenni. Mindenki tudja, hogy az elmúlt hét az a parlamenten kívüli tevékenységek hete volt. Nem tartom egy komoly eljárásnak, hogy akkor, amikor a képviselők a saját országaikban a választóikkal találkoznak, vagy a parlamenten kívüli tevékenységet végzik, akkor küldünk ki ilyen szoros, ha úgy tetszik, határidő időkre javaslatokat. Ez, nem, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem biztosítják a feltételeket ahhoz, hogy normálisan lássák el a feladatukat a képviselők. Mrs. Zamorai. Marijten asszony. Voorzitter, ik ben nu, ik ben nu um, een, tijdje geen... Point of order. Uh... Yes, article, article 172. A szabályzatra egy egy het kettes szabályzatra hivatkoznék. Elnök asszony, én már nem vagyok eh, rendes tagja ennek a bizottságnak. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez a zűrzavar, amit uralkodik, ez hihetetlen. Elképzelhetetlen. Én csak 5 óra 15-kor tudtam ideérni, és én egy dolgot szeretnék mondani. Hogyha valami nincs a dossziéban, lehet, hogy kiküldték, de hogyha nincs a dossziéban, akkor nem lehet erről szavazni. És ezért szeretnék a 172, az eljárás 172 cikkéről D bekezdő pontjára szeretnék hivatkozni, mert ez azt mondja, hogy ekkor el lehet halasztani egy vitát. Erről ma kell szavaznunk. Ha nem szavazunk róla, akkor a szakbizottság véleményét nem tudjuk a, ide foglalni. Nincs ilyen lehetőségünk, csak azt tudom javasolni, hogy a koordinátnak döntsenek arról, hogy vajon módosításként szavazunk erre az ötös bekezdésről, és aztán a tegész levéről. Szerkász úr azt mondta, hogy ez szerint a helyes eljárás. Őri úr nem biztos abban, hogy ez a helyes eljárás, hogy vajon ma kéne szavaznunk, külön a bekezdésről és a levéről is. Morász asszony azt gondolja, hogy megfelelő, Harkin asszony következik. Egyetértek az ön javaslatával, elnök asszony. Mr. Chapernak. Chapernak úr következik. Já se domnívám, že bychom měli hlasovat pouze o dopis. Én azt gondolom, hogy csak a levélről kéne szavaznunk, ahogy azt a munkacsoport elő, előállította Őri úr. Story. Hát én azt gondolom, hogy senki nem akarja késleltetni a, a, a segítséget ott, ahol erre, erre szükség van. Tehát én benne vagyok abban, hogy szavazzunk a levéről az ötödik paragrafus nélkül. Az ötödik paragrafus utóbb került be, nem lehetett rendesen leegyeztetni, ezt ki kell venni, és egyébként szavazzunk a levéről. Ebben benne vagyok. Yeah. I think, um... Mivel ilyen sokakat aggaszt az ötös bekezdés, hogyha egyetértünk a többi mm, koordinátorral arról, hogy akkor, hogy a levéről szavazunk, és nem szavazunk a kiegészítő ötös bekezdésről, de Őri úr, ezt eljutatták önnek, meg, megjelent az ön dossziájában, az ülés elejét a titkárság elmondta nekem, hogy ezt megkapta, és megszületett az a döntés, hogy csak a levéről szavazunk, ahogy azt a munkacsoport megírta, a jövőt illetően a titkárság, hogyha titkárság valamit elküld, akkor én azt úgy kezelem, hogy elküldték, és hogyha ott van önök előtt az asztalon, az lényegtelen, de szerdán ezt kiküldtük, kérem, hogy figyeljék az e-mailjeiket a jövőben, annak érdekében, hogy ilyen helyzet nem adódik még egyszer, és az emberek nem mondhassák azt, hogy nem kaptak meg valamilyen anyagot, amit mi elköltünk. Tehát most szavazni fogunk mégpedig a levélről. Ki támogatja? Anyone again? Ki ellenzi? Tart tartózkodás. 39-en támogatták, egy ellenezte, senki nem tartózkodott. Köszönöm szépen. Áttérünk a következő pontra, ami pedig a mentesítés, költségvetési mentesítés Reszle asszonynak adom meg a szót. Nincs itt? Őri úr, akkor helyette? Talán nem túl nagy kérés. Nekem most, ö, ö, hogy kommentálni kell egy szavazás előtt, én csak nem véletlenül hoztam szóba az elején azt, hogy nem értek egyet az időpont módosítása, mert tudtam, hogy lesz az, hogy nem fog ideérni. És nem tehet ö, róla, amit megkapott időpontot, a tervezte, hogy ö, ö, mindenféleképpen ideér. Az a helyzet, hogy kénytelenek leszünk úgy szavazni, ez, ezek szerint, hogy, ö, ö, ö, hogy ö, nincs itt, aki utolsó pillanatig egyeztetett a, a, a többi kollégával, igazából az, amit az állapot szerint tudunk szavazni, ami akkor volt, amikor találkoztunk délután két órával ezelőtt. Ha jól tudom, az alatt is még változhatott a helyzet. Mr. Darden. Darden úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyszerűen csak meg szeretem ismételni azt, mint korábban már elmondott a frakciánk, hogy szükség van az ellenőrzésre, szükség van arra, hogy korlátozzuk a hibákat és a visszaéléseket, és visszaszorítsuk, és biztos vagyok ebben, hogy Grászler asszony ennek szellemében dolgozott. Ugyanakkor mi úgy gondoljuk, hogy nem szabad, hogy az legyen a célunk, hogy egyes országokat megbüntessük, vagy más ügynökségeket így korlátozzunk, és, hanem mi szeretnénk bátorítani a szereplők által elvégzett munkát, és szeretnénk eh, tehát díjazni mindazokat, akik jó munkát végeztek, és annak alapján, amit a eh, számbevőszék jelentés mond. Egyetértek tehát Kleszlen asszonynal, ugyanakkor ő elfogadta a különböző módosítási indítványokat, Mi szeretnénk kompromisszumos eh, módosítókat elfogadni, de nem mindegyiket, csak akkor, hogyha esetleg valami újjal áll elő. Szeretnék ugyanakkor akkor javasolni a hármas modosítónak a visszavonását. A, a, kutatásokról a bizottság kutatási igazgatósága alapján. Anybody else coming in? Még valaki? Figueredé asszony aláírta azt, amit ön szeretne visszavonni. Tehát akkor, de mivel ő nincs itt, Jó, hát akkor szavazzunk, hogyha nincs más megjegyzés. Először a 2008-as pénzügyi év harmadik szekciórára szavazunk a bizottság és a végrehajtó ügynökség. Egyes módosítás, hármas bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrzzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Hogyha nincs itt a kártyájuk, akkor kérem jelezzék nekünk. Lezárom a szavazást. 16-an mellette, 24-en ellene köszönöm elutasítottuk. Második módosítás mellette ellene elfogadtuk. Hármas mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-en mellette, 26-an ellene. Sajnos kikapcsolódott az elnök mikrofonja. A négyes módosításról szavazunk. Mellene, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Hogyha nincs itt a kártyájuk, akkor kérem jelezzék, hogy hogy szavaznak. Köszönöm. 36-an mellette egy tartózkodás nem szavaztak ellene, gratulálunk Greszle asszonynak. A második szavazás az Európai élet és munkakörülmények javításáról szóló 2008-as módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes módosítás mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Hármas módosításról van szó. Lezárom. Tizenkilenc, tizenkilenc tehát elutasítottuk. Négyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrzzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-an mellette, 15-en ellene. Nem volt tartózkodás. 5-ös, 6-os, 7-es, azok okafogyottá válnak, akkor nézzük a 8-asat mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Második kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 9-es, 10-es okufogyattá válik, 11-es mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20-21 elutasítottuk. 12-es mellette elnézést kérek, nem szavazunk a 12-esről, csak nyelvi volt. Végül pedig a, nyelv, a vélemény tervezetről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 28-an mellette, 13-an ellene. Gratulálunk. Most jön akkor a következő szavazás. Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2008. évi mentesítőről. Ajman Rajtan asszony ügyrendi kérdést szeretne. Elnök asszony, olyanról szavaztunk, amelynek a módosításait nem látom az anyagomban. Arról tájékoztattak, mondja az elnök, hogy benne voltak az anyagban a módosítások. De én azt mondtam elnök asszony, hogy az én anyagomban nem találom. De mindenesetre benne voltak. Most akkor szavaz, szavazzunk. E-, egyes módosítás mellette Most szavazunk, de nem kaptam ö, választ. Nincs benne az anyagomban. Beletették az anyagba. Jó, akkor ön az egyetlen, aki nem kaptam. Nem csak én, a kollégáimnak sincs meg a különböző nyelveken. Most kapja. Ön később jött meg, és mielőtt megjött volna, az előtt osztották ki. Nos, az egyes módosítás. Most már szavazhatunk, hogy Omen Rajton asszonynak is megvan a saját példánya, de ha korábban jött volna, akkor fel is vehette volna maga. Tehát az egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőriz. Megnyitom a szavazást, lezárom. 17-en mellette, 23-an ellene. Elfogadtuk. Más, második módosító? Hogyan? Bocsánat, az előzőt elutasítottuk, tehát a második mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes kompromisszumos módosító. Elektronikusan ellenőrizzük a kettest. Megnyitom a szavazást. bocsánat, rosszul tájékoztattak. 22-20 volt az eredmény. Nos, akkor az első kompromisszumos módosítóról szavazunk mellette. Ellene elfogadtuk. Négyes okofogyottá válik, hármas is, tehát akkor az véleménytervezetről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 40 mellette egy tartózkodás, egy ellene gratulálunk. A következő szavazás az Európai Képzési Alapítvány 2008. évi mentesítása első kompromisszum mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Huszonöt 17 ellenében elfogadtuk. Az egyes, kettes, hármas fagyottá válik. A négyesről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. A második kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A hatos oka fogyottá válik, és az ötös is. Akkor most a tervezetről szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 13 an ellene, egy tartózkodás, elfogadtuk. Gratulálunk. Az utolsó szavazás pedig az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2008. évi mentesítése. Az egyes módosítás részenként szavazunk. Az első rész a Notes the Codes Finding-től a Sound Financial Management in the Future-ig. Mellette az első részről szavazunk. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második módosítás, második rész ö, mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mhm. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 20 ellene. Elfogadtuk. Akkor én a második módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor a véleménytervezetről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 39 mellette egy ellene, egy tartózkodás. Gratulálunk Reszle asszonynak eh, ehhez a kemény munkához, és eh, mindenki másnak is.